Ahogy tudják, szerdán reggel a bolgár elnökségi program bemutatására kerül sor a polgárminiszterelnök fog eljönni hozzánk, és ezután pedig vitát folytatunk Európa jövőjéről az ír miniszterelnökkel. Nagyon fontos alkalom lesz ez. Több más miniszterelnökkel folytatunk már ilyen eszmecserét a múltban, de így az Európai Parlament fontos szerepet játszik az unió jövőjéről folytatott eszmecserékben spontán, interaktív, inkluzív eszmecserét szeretnénk lefolytatni, és úgy döntöttünk, hogy ennek az alkalmából jelentkezés alapján kaphat mindenki szót, és lehetőséget kap arra, hogy a véleményét kifejezze. Természetesen az időkorlátokat figyelembe fogjuk venni. Lehet, hogy nem kap mindenki szót, de igyekszem majd kiegyensúlyozottan megadni a szót és természetesen figyelembe, természetesen figyelembe veszem a frakciók súlyát a parlamentben, és megköszönöm, hogy ezt az innovatív vita formátumot kipróbálhatjuk a szerdai napon.